szintén emeli a bizottság munkájának színvonalát. A bizottság még a az állásfoglalás elfogadása után is majd megfogalmazza véleményét. Köszönöm, Réding asszony. Holnap 12 órakor szavazunk erről. Kérem a kollégákat, hogy nézzék el, hogy nem működött jól a kijelző. A napirend következő pontjaként következik a FAB jelentés, a szociálpolitika külső dimenziója, a munkahogyi és szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége címmel. Megadom a szót a jelentéstevőnek négy percben. Teď se to snad povede remélhetőleg ez alkalommal nem lesz probléma. Kedves elnök úr, biztos asszony, ahogyan már az imént kifejtettem az előző felszólalásomban, a szociális politika külső dimenziójának az a feladata, hogy a szociális és munkaügyi normák alkalmazását elősegítse harmadik országokban. Az Európa 2020-as stratégia is hangsúlyozza a szociális dimenziót sokkal inkább, mint korábban. Ennek ellenére a versenyképesség kérdésével még mindig foglalkoznunk kell, illetve egyéb gazdasági szempontokkal, ezért viszonylag kritikus vagyok ebben a jelentésben. Ha azt akarjuk, hogy a harmadik országok, amelyekkel különböző megalapodásokról és szerződésekről tárgyalunk, hogy ezek az országok tiszteletben tartsák azokat az alapelveket, amelyek a munka világára vonatkoznak, illetve az európai szociális modellre, akkor ezeket az Európai Unióban is kellőképpen érvényesíteni kell. Hogyha azt szeretnénk, hogy tárgyalófeleink, akikkel különböző szerződéseket, megállapodásokat kötünk, hogy ők betartsák ezeket a megállapodásokat, akkor magunknak is ezt kell tennünk. Sok országban az ILO normáit továbbra is megsértik. Ami az európai vállalatok szociális felelősségét illeti, a CSR, vagyis a szociális felelősségvállalás nagyon jó elképzelést az 1970-es évek végén merült fel a köztudatban, kapcsolódik azonban ehhez egy probléma. A vállalatok szociális felelőssége nem követelhető ki. Ezt nem lehet kívülről kierőszakolni, Hallottunk arról, hogy készül egy irányelv ezekről a kérdésekről, de azért vannak olyan vállalkozások, amelyek nem működnek szociálisan felelős módon. Több mint 150 módosító indítványt nyújtottak be, és meg is próbálom ezeket figyelembe venni, de továbbra is azt gondolom, hogy kritikusnak kell maradnom. Az EU támogatja az ilo de viszonylag abszurd helyzet az, hogyha mi egyre inkább betartjuk is az ILO szabványokat, azt látjuk, hogy egyre kevesebb ország köt olyan megállapodásokat, amelyek az ILO szabványokhoz kapcsolódnak. Tavaly például szó volt a idő irányelvről, és ez ellentmond az ILO 1900 90-ben jóváhagyott egyik normájának, illetve megállapodásának, hiszen ebben arról volt szó, hogy 48 órás a munkahét, és nagyon örülök, hogy a parlament ezt az irányelvet elutasította. Ennyit szerettem volna elmondani, és nem is hiszem, hogy szükség van arra, hogy hosszasan beszéljünk mindenről, hiszen mindenki érti ennek a különböző vonatkozásait. Remélem, hogy hozzá tudunk járulni a munkahelyek méltóságához, a szociális jogok érvényesüléséhez, és valóban úgy tudunk eljárni, ahogyan azt az alapelveink megfogalmazzák. Köszönöm, Fábr kolléga. Következik azonnal a kezdi eljárás. Baszeszko asszonynak adom meg a szót. afraid that I wanted to speak for KHDI for A, én a finanszírozási eszközökkel kapcsolatosan szerettem volna a KSDI eljárásban szólni, nem ennél a jelentésnél sajnos. A következő jelentés lesz az. Ebben az esetben Dancsira kollégának adok szót. Elnök úr, az európai statisztikák megmutatják, hogy a munkavállalók több mint fele az Európai Unión belül nem, még pedig a bevándorló munkavállalók nem részesülnek szociális védelemben. Úgy gondolom, hogy közös sztenderdekre van szükség ezen munkavállalók szociális védelmének biztosítása érdekében, és a szankciók esetében is közös normákra van szükség. Hasonlóképpen harmonizálni kell a tagállami jogszabályokat, illetve ezt a harmonizációt meg kell könnyíteni. Valódi politikai kötelezettségvállalásra van szükség a tagállamok részéről, hogy jobban védjék a szociális jogokat, illetve jobban alkalmazzák az összes mechanizmust, amely létezik ezen a területen európai szinten. A szociális jogok szerepelnek a szerződésekben, ezeket valamennyi EU tagállamban tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Dancsila kolléganő, Stanoka kolléganő. Mm, Mivel én vagyok az árnyék előadója ennek a jelentésnek a zöldek nevében, szeretném leszögezni az álláspontunkat. Először is nagyra értékeljük azt a körülményt, hogy a végleges szöveg Get valószínűleg holnap jóváhagyja a szavazás, és ez egy eléggé erős szöveg. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az ajánló szerepét meg kell erősíteni. Ebben egyetértünk az előadóval. Ami a vállalatok szociális felelősségét illeti, ez nagyon pozitív dolog az emberi jogok védelmében, de ezek, ennek az elsődleges joga az államokra vonatkozik a jogilag kötelező érvényű normákban nem hiszünk a vállalatok szociális felelőssége területén, ami az alapelvek megsértése és a munkahelyi jogok megsértése nem használható fel versenyelőnyként. Multilaterális kapcsolatainkban ezt érvényesíteni kell, megfelelő munkaügyi normákat kell érvényesíteni. Stanoka. Köszönöm Stanoka, Stanoka kolléganő, Figeredő kolléganőnek adok szót. Köszönöm, elnök úr. 2010-ben az, egy, az ILO egy tanulmánya szerint több mint 50% a munkavállalóknak nem, jelen, nem rendelkezik szociális védelemmel. Ez tartalmaz ez a tanulmány. Tehát ebből következik, hogy a vállalatok nem vállalják szociális felelősségüket ezekben az esetekben. Ennek ellenére a bizottság továbbra is kereskedelmi megállapodásokat köt bizonyos országokkal, és nem fordít figyelmet a munkavállalók jogainak tiszteletben tartására ugye nem tartják tiszteletben a gyülekezési jogot, a szakszervezethez való jogot, és a különféle diszkriminációk tilalmát, a, vagy a kényszermunka tilalmát, a bizonytalan munkakörülmények tilalmát, a rosszul fizetett munka, illetve a kiskorúak által végzett munka tilalmát. Nos, ezért van az, hogy ez a jelentés felveti ezeket a tényeket, de kicsit visszafogottabb, mint ami kívánatos lenne. Reméljük tehát, hogy a bizottság tovább lép, és reméljük, hogy egy erősebb szöveget szavazhatunk meg holnap. Elnök, köszönöm Figueredo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, előadó úr. Valóban az EU-ban a munkavállalók szociális védelme nem mindig megfelelő, különösen a bevándorlók esetében, a migráns munkavállalók esetében sokan nem is ismerik az adott ország nyelvét megfelelően, vagy a szabályait, ezért hátrányos helyzetben vannak a helyi munkavállalókkal szemben. Továbbra is azt gondoljuk, hogy az EU számára nagyon fontos, hogy megpróbáljuk megmutatni hogy az ILO szabályai és megállapodásai vonatkoznak a harmadik országokra is a nemzetközi egyezmények kapcsán. Ázsiában, Afrikában, más régiókban is érvényesülniük kell ezeknek a szabványoknak, ezeknek a normáknak. Én személyesen támogatom az előadó javaslatait, és meggyőződésem, hogy ezzel megnyílhat annak az útja, hogy, hogy az Európában is javuljanak ezek a szabályok. Köszönöm, Tika asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottságot szeretném felszólítani arra, hogy foganatosítson intézkedéseket annak érdekében, hogy a német vállalatok, az európai vállalatok is betartsák ezeket az európai szabványokat, hogyha más országok területén tevékenykednek. Európának ösztönöznie kell az európai a szociális modellt, éppen ezért fontos, hogy betartsuk az Európai Unió elveit. Az Európai Unióban sajnos nincsen ö, e, egységes szociális záradék valamennyi kereskedelmi megállapodásban. Biztos asszony szeretném pontosítani, hogy az EU-Kanada között polgári légiközlekedési megállapodás köttetett, ez egy nagyon ambiciózus megállapodás, de ott sem szerepel szociális záradék. Mindkét fél kötelezte magát arra, hogy dolgozik ezen, javulásokat ér el ezen a területen, de sajnálattal ö, látjuk, hogy nincsen egységes szociális záradék valamennyi nemzetközi megállapodásban, amelyet az EU köt. Elnök, köszönöm Tika Vasszony, az utolsó Hovit kolléga lesz. Gratulálok azért, hogy ilyen átfogó megközelítésben kezelte ezt a témát, és a vállalatok szociális felelősségével kapcsolatosan most megvan a lehetőség arra, hogy hatást gyakoroljunk a bizottság munkájára ebben a témában, vagyis, hogy nyitott definícióval dolgozzanak, és visszatérjenek a konvergencia elvéhez, a különböző kezdeményezések kapcsán, ez volt korábban az ő megközelítésük, és a globális CSR standardek végrehajtásában hivatkozzanak az OECD iránymutatásokra. Illetve az is fontos, hogy az integrált pénzügyi, környezetvédelmi és emberi jogi jelentéseket is figyelembe vegyék, amikor a jövőbe vonatkozó jogszabályokat alkotják ezen a területen, illetve a globális ellátási lánc szempontjait is figyelembe vegyék, mint ahogyan arra az edinborói tanulmány is rámutat. Nagyon remélem, hogy ezek a javaslatok segíteni fogják az önök munkáját, Reding asszony. Köszönöm, Howitt kolléga. A kecsdi eh, eljárás ezzel lezárult. A vita végén biztos asszony, alelnök asszony, Réding asszony kap szót. Uh, uh, uh, Andor kollégám nevében fogok most beszélni erről a jelentésről, amely olyan sok dimenziójáról beszél, külső dimenziójáról a szociálpolitikának. Az Európai Bizottság a e, globális együttműködést e, támogatja, amelynek munkaügyi és szociális e, dimenziói és gazdasági dimenziói is vannak, és ezek kéz a kézben vagy együtt értékelendők a G20-ak keretén belül is eh, támogatjuk a munkát, a G20-ak eh, körében rendezett eh, foglalkoztatásügyi miniszteri találkozó szintén a nagyobb globális, globális kohézió jele. Emellett az Európai Bizottság támogatja az együttműködést a nagy nemzetközi szervezetek között, például az OECD és az ILO között. Ezen együttműködés megint csak hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelő nemzetközi munkaügyi eh, szabványok alakuljanak ki. A századik eh, ülésszaka az ilónak a múlt héten kezdődött, és eh, ez a háztartási alkalmazottak munkájával fog foglalkozni, erről itt is szó volt. A szociális védelem és a szociális védelmi kezdeményezés szintén témája lesz az ILO konferenciának. Mi a munkaügyi standardokon mindig rajta fogjuk tartani a szemünket. Az Európai Bizottság üdvözli azt a tényt is, hogy a mai állásfoglalási javaslat hangsúlyozza azt, hogy az Európai Uniónak elő kell mozdítania az ILO legfontosabb szabványait szerte a világon beleértve a diszkriminációmentességet és a nemek közti egyenlőséget, amely egy mindenen átfogó, vagy mindenek fölötti elv. Emellett eh, a tisztességes munka, eh, fenntartható fejlődés, vállalatok szociális felelőssége is fontosak, eh, ezeket érvényre kell juttatni a fejlesztési politikában és a kereskedelmi politikában is. 2011-ben az Európai Bizottság egy közleményt tervez kiadni a vállalatok szociális felelősségéről, és ebben majd szerepelnek a megteendő lépések az EU-n belül és globálisan is beleértve a partner tagállamok felé intézett javaslatokat, és azt gondoljuk, hogy a, fiatalok foglalkoztatásához a sokszínűséghez, a felelős szerkezet átalakításhoz, a helyi fejlődéshez és egyéb problémákhoz, problémák megoldásához hozzájárulhat a vállalatok szociális felelősségének hangsúlyozása. Köszönöm. Köszönöm, Reding asszony, a vitát ezzel lezártuk. Holnap kerül a sor a szavazásra 12 órakor. Következőként következik Mitchell kolléga jelentése a fejlesztési együttműködés finanszírozási, finanszírozási eszköz.